Gesszék Kínában. Tegnap került sor Ukrajnában az elnökválasztás első fordulójára. Kollégáink figyelemmel kísérik ezt a választást, tegnap a helyszínen voltak. Még nincsenek hivatalos információk a választás eredményéről. A kollégáink mostanáig nem kaptak ilyen hivatalos információt, illetve nem közvetítettek számunkra, de reméljük, hogy a második választási forduló épp úgy fog lefolyni, mint az első. A második választási forduló, választási forduló a február elején kerül sor. Január 1-én Spanyolország vette át az EU tanácselnöki tisztjét, és azt hiszem, hogy az új szerződés alapján az új tanácselnökkel való együttműködés nagyon eredményes lesz, és az elnökség eléri majd céljait ezen plenes ülés napirendjén szerepel a Zapatér úrral való találkozó is, és ezen találkozó alkalmával a trió elnökségről is vitázni fogunk. Tisztelt képviselők, végezetül gratulálni szeretnék, illetve minden jót kívánok az új év alkalmából, sok sikert kívánok a 2010-es évre. Ez az évtized úgy kezdődjék meg, hogy minél többet tudjunk tenni majd polgárink érdekében. Már Brüsszelben is elmondtam, hogy új év, új szerződés, új korszak kezdődik az Európai Unió számára. Az Európai Parlament különleges felelősséggel viseltetik az EU jövője iránt. Ennek valamennyien tudatában vagyunk. Hölgyeim és uraim, most pedig áttérünk a napi rendre. A 2009. december 17-i jegyzőkönyvet, valamint az akkor elfogadott szövegeket rendelkezésükre bocsátottuk. Van ezzel kapcsolatban észrevétel? Nincs. Ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Tájékoztatom Önöket arról, hogy Nicholson